L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione in materia... Most eh, áttérünk a következő napirendi. pontra, a bizottság nyilatkozata. A digitális szolgáltatások, a könyvek és újságok áfájára vonatkozó szabályok és szűkített egy ablakos áfa ügyintézés. Ansip biztos úr a szó. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, mindenek előtt szeretném